A széles szabályzat 6 per 3-as cikk értelmében ez a kérvény kérés is a jogbizottsághoz kerül. A frakciók és a függetlenek részéről kaptam kérvényeket bizottsági és delegációs tagok jelölésére. Ha a jegyzőkönyv engedélyezéséig nem érkezik fenntartás, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadjuk. Angela Wertmann asszony azt mondta nekem, hogy csatlakozott az Európai Demokraták és Liberálisok Szövetségéhez, az INTA szakbizottság korrekció